tiszteltem önt, mint szenior kollégát, és hadd mondjam el, hogy nekem ön hiányozni fog, de a ha, e, ez a lényeg, ha távozik majd innen. Scott Kéto asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hétvégén a miniszterelnök próbált egy megállapodást tető alá hozni, és néhány fehér férfival tárgyalt, akik a kisebbség kisebbségét képviselik. Azt mondta, hogy a petíció és az egymillió londoni tüntető megmutatta, hogy az ország már a Brexit ellen van. Hogyha most szavaznának, akkor a Brexit veszítene az európai választások megrémítik a torikat, akár egy második népszavazás, ez is lehetőséget adna az embereknek, hogy demokratikusan kifejezzék a véleményüket, és azt, hogy elutasítják a Brexit folyamatot. A torik félnek az emberek akaratától, de minket nem lehet elhallgattatni. Országszerte nő a Brexittel szembeni ellenállás. A parlamenttől várjuk, hogy a döntést visszaadja a mi kezünkbe, és bízunk abban, hogy nálunk van a legerősebb Európa párti mozgalom, és a szavazás megerősíti majd azt, hogy az unióban maradjunk. One and a half minutes, Mrs. Másfél perc Anderson asszony hogyha önnek is ez az utolsó beszédeit, akkor ön is kaphat plusz 30 másodpercet. Köszönöm az ír republikánusok eh, nem örülnek annak, hogy azt kell mondaniuk, hogy megmondtuk. Már a népszavazás előtt mondtuk a brit kormánynak, hogy a Brexit eh, károkat okozna szigetünkön, és igazunk lett. Mi amellett kampányoltunk, hogy az Észak maradjon az EU részeként, nem azért, mert imádjuk ezt a helyet, vagy azt a politikát, amit itt csinálnak, hanem azért, mert tudjuk, hogy a Brexit az Ír-szigetre káros hatást gyakorolna, és igazunk volt. És ami még ennél is fontosabb, Észak-Írország Eh, szavazóinak többsége velünk értett egyet. Eh, a tárgyalások elején figyelmeztettük az összes érdekelt felet eh, arra, hogy mi lesz a britek tárgyalási taktikája, és önök ítéljék meg azt, hogy mennyire volt igazunk. Az ő tudatlanságuk és arroganciájuk amit a Demokratikus Unionista párt eh, is tüzelt, eh, hozott minket itt a szakadék szélére a Brexitet, eh, egy soha véget nem érő, kérdőjelekből álló történetnek is le lehet írni, de egy kérdés egy egyszerű választ igényel Írország, illetve Európai Unió számára is. Ebből a totális káoszból a nagypénteki megállapodás, amelyet amelyet sokan itt jóvá hagytak, eh, tartalmazza a megoldást. Tusk úr építsen az A 2019-es az áprilisi tanácsi konklúziókra detraumatizálja ezeket a helyzeteket, hogyha nem lesz határ, akkor nem lesz probléma. Tehát kezdjék el a felkészülést az ír egységre, a beleegyezésen alapuló ír egyesítésre. Mr. Paxas, for one... Paxas úr, másfél perc. Uh, Elnök asszony, az európai vezetők egyre inkább eltávolodnak a Nemzetek Uniójának szellemiségétől, és egyre inkább a mondializáció mellett törnek lencsát. Ez egyfajta ideológia a politikai rendszerek nem tudnak ellenállni Európában ezen ideológiával szemben. Ezek a nagyvállalatok érdekeit képviselik, és lebontják a nemzetek határait. A mondializáció rosszul hat ki a környezetre, elszegényíti a nemzeteket, és a jogállamiságot is kiiktatja. A polgárok már nincsenek saját hazájukban, nincs saját hazájuk, a politikai elit privatizálja az országokat, és több millió európait fenyeget a szegénység. Több millió gyermek olyan családokban nő fel, melyek szegény körülmények, életkörülmények között élnek. Ellenszegülnünk kell ezen politikával szemben, a globalizációval szemben. D úr következik egy percben. Emmanuel Macron egy sajtótájékoztatón az európaiak naivitásáról beszélt kereskedelmi ügyekben, de ettől még ugyanúgy aláírta a legutóbbi európai csúcs következtetéseit, és ez különösen igaz a növekedésre és a versenyképességre. Itt arról van szó, hogy fel kell lépni a tisztességtelen gyakorlatok ellen a harmadik országok részéről, és a kereskedelmi védelmet is alkalmazni kell. Ez még eddig nagyon jó lenne, de itt ugyanebben a dokumentumban momentumban új megállapodások kötésére eh, hívnak fel, mm, és egy eh, nyitott eh, kereskedelmi rendszerről beszélnek, és a protekcionizmus minden formájának ellen kell állni, még akkor is, ha ezt az európaiak tennék. Ezért nevetnek rajtunk az amerikaiak és kínaiak, akik nyakló nélkül vásárolják fel a vállalatainkat. Ezt, ennek véget kell vetni. Európa az amerikai kalapács és a kínai üllő között találta magát. Az 1996-os megállapodást kell helyreállítani. Az Európai Uniót meg kell védeni az Egyesült Államoktól és Kínától, meg kell védeni az érdekeinket és a gazdaságunkat. Thank you. One minute, Mr. Hookham. Köszönöm, Hookham úr, egy perc. Thank you. While some... Köszönöm. Egyesek May asszony fellépését legutóbb Chamberlain Müncheni missziójához hasonlították. A politikai establishment haragja ellenére a Brexit elárulását kevesen veszik észre. Az EU pedig megpróbálja semmibe venni az európaiak akaratát. A tény az, hogy Európa lakossága gannak elege van ezekből a hazugságokból, illetve az európai szuperállam kiépüléséből, miközben az európai államok süketek erre a hangra. E, amennyiben önök amiatt aggódnak, hogy esetleg a brit szavazás csak egy protest szavazás volt, e, ha ezt gondolják, akkor magukat csapják be, ugyanis ez a startlövés volt, e, amelyet kiadtak. Nagyon sokan akarnak változást, ez a parlament is felkészülhet egy euroszkeptikus invázióra. A szuperállam, a szuperállam álma szétesett. Köszönöm, Grosztet asszony, következik egy perc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony nem a Brexit kérdéseivel foglalkoznék, ez erről már sok szó esett, ez túlszorejti az EU-t, és megakadályoz jövőnk alakításában. Kezdetektől tudjuk, hogy ez egy valódi brit politikai válság. Az érintett polgárok, vállalatok azt látják, hogy itt egy cikcakban halad a dolog, és nem oldják meg elég gyorsan a helyzetet a növekedésre kellene helyezni a hangsúlyt, különösen odafigyelve a mesterséges intelligenciára. Be kell hoznunk a késedelmünket a digitális területen, hogy megőrizzük az európaiak helyét a jövő gazdaságában, mivel Kína hatalmas teret foglal el, és sürgető szükség van arra, hogy az uniós hallassa hangját. Üdvözlöm azt a szerepet, amelyet Franciaország játszik e területen. A tanács elfogadott egy álláspontot, ugyanakkor még mindig vannak megosztottságok és hallottam, hogy Juncker elnök úr elmondta, hogy Európát nem szabad felkínálni, hanem csak, hogy nyitott kell, hogy legyen. Ami a klímát illeti, nem elégségesek a kötelezettségvállalások. A parlament ambiciózus javaslatokkal élt 2050-re, Fordulóponthoz érkeztünk, a tagállamok süketnek mutatkoznak ezen követelésekkel szemben ébresztő. Köszönöm, elnök asszony. Two minutes, Madam Rodriguez. Rodriguez asszony két perc. Dear Presidents of the European Council. Köszönöm. Tisztelt tanácselnök úr, bizottsági elnök úr, ez a tanács tanácsi csúcs volt az utolsó választások előtt. Igen, sokat várunk az Európai Tanácstól. 20 évvel ezelőtt létrehoztunk egy nagy tervet, amely Lisszaboni agenda nevet viselte, és ezt követte a Lisszaboni szerződés. Ez a globalizációval való megbirkózásról szól. Azt gondolom, hogy ideje, hogy újabb nagy tervet hozzunk létre Európa világban betöltött szerepéről, ugyanis a világ nagyon gyorsan változik. Kínával kapcsolatban ki kell mondani azt, amit most mondtunk, hogy igen, akarunk stratégiai partnerséget Kínával, de ez legyen egy kétirányú utca, és tiszteletben kell tartani az értékeinket. Azt is tudjuk, hogy a klímaváltozás elleni fellépés, illetve a fenntartható fejlesztési célok előmozdítása az elkövetkezendő időszak abszolút prioritása kell, hogy legyen ha pedig az európai szuverenitásról beszélünk, akkor tudni kell, hogy nekünk, európaiaknak uralnunk kell a digitális forradalmat. Igen, ehhez egy európai módra van szükség, hogy ezt a forradalmat előre vigyük, és ezt meg kell mondani, el kell mondani a kínai partnereknek is az áprilisi csúcson. A digitális forradalom európai módja úgy képzelhető el, hogy a szabadságunkat, illetve a magánéletünket megvédjük a digitális eszközök nem arra valók, hogy aláássák a, szab- a demokráciát, hanem hogy megerősítsék. Tehát a digitális innováció új szolgáltatásokat és termékeket kell, hogy előmozdítson, amelyek az emberi szükségletekre, az állampolgárok szükségleteire reagálnak. Ez jobb és több munkához kell, hogy vezessen a társadalmi, szociális védelmi rendszereink megerősítéséhez kell, hogy vezessen. Én eh, biztos vagyok abban, hogy eh, az európaiak számára a tudás, a kultúra, a kreativitás a legfontosabb értékek ezek kell, hogy megjelenjenek a mesterséges intelligenciában is, amikor a jövőnek ezt az új eh, vetületét kidolgozzuk. Tehát van élet a Brexiten túl is. Köszönöm. Bizotto képviselő következik. A bevándorlók az adók Európája, Merkelé, Junckeré, Macroné, ezt látjuk most május 26-án önt hazaküldik Juncker úr és Vestager asszonyt is mi Mateusz Salvini vezetőnkkel együtt képesek vagyunk teljes mértékben megváltoztatni ezt az Európát, amely a lobbisták és a bankok rabszolgája. Új Európát kell építenünk, egy különböző Európát, amely védi a határait, megállítja az illegális bevándorlást, a Made in italy védi, és a laboratóriumainkat. Kedves Juncker úr és európai bőrokraták ezen években katasztrófákat idéztek elő, megalázták az olasz és az európai népet. Az olaszok nagy büszkeséggel végre néhány hét múlva hazaküldik majd önöket. Mi a lega részéről az első európai párt leszünk, mert az olasz nép szavazata egy valódi demokratikus forradalmat jelent, majd és a szabadságét is egyben. Mr. Ujazdowski, for one minute. Ujazdowski úr, egy Szanowni Państwo! elnök asszony, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, hogy ez a Brexit vita már végére kellene, hogy érjen. Nagyon sok érzelem fejeződik ki itt a vita során. Farage úr Nagy-Britannia megalázásáról beszélt, ez egy teljes nonsens vissza kell térnünk az Európai Tanács agendájához. Ott geopolitikai kérdésekről olvashatunk, az Oroszország elleni szankciókról, az európai szolidaritás feltételeiről. Ha a szolidaritásról annak valódi értelmében beszélünk, akkor közel- és kelet-európa biztonsága nagyon fontos, ettől függ ugyanis egész Európa biztonsága. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, illetve Európa versenyképességét, nos, itt következetes intézkedésekre van szükségünk. A tanács dokumentuma kimondja, hogy a belső piac nagyon fontos, és le kell építeni a vállalatok előtt álló akadályokat de még mindig léteznek akadályok, a vállalkozások szabadságát korlátozzák ezek. Következetesen kell megoldanunk ezeket a kérdéseket, és ezen akadályokat le kell építeni. Köszönöm. Mr. González Pons, for one minute. González Pons úr, egy percben. A Brexitről vitatkozunk, és a Brexitet képviselők székei üresek. Csak pénzt keresni járnak ide, de nem dolgoznak. Úgy kellene viselkedni, mint a felnőttekből álló parlament, és az úgy kell döntéseket hoznunk, hogy több millió ember függ attól, hogy mi hogyan határozunk. Itt az ideje, hogy leszámoljunk a politikai játszmákkal, meg kell mondani, hogy bent vagy kint nincsen harmadik lehetőség. Ha van arra lehetőség, hogy az Egyesült Királyság az Unióban maradjon, és ha ö, nem akarnak jövőben is bemaradni, akkor nem tarthatnak európai választásokat. Itt voltak, ö, amikor Kanadával vagy Japánnal ö, tárgyaltunk egy megállapodásról, akkor sem jöttek el az ő parlamenti képviselőik, tehát ö, spanyol, francia, holland vagy német képviselők ö, sincsenek a, a brit parlamentben. Nem lehet mind a két oldalán ülni a, tárgyalásnak, ugyanis itt nem a, jelennel játszunk, hanem a jövővel. Thank you. One minute, Mr. Synodin. Köszönjük, egy percben Sinadinos képviselő. Nos, ez a döntés az úgynevezett szabad választásokra, ez nem a demokráciát támogatja, hanem éppen ellenkezőleg ez az átláthatatlanságot támogatja. Az európai elitnek nem kell fizetni azon hibákért, melyeket ő maga követett el. Csak a patrióta mozgalmak tudnak valóban felelősséges kormányt alkotni. A fake newsokat elítéljük, ugyanakkor az Európai Unió furcsa gazdasági elképzeléseket követ. A törökök szabadon mozoghatnak az Európai Parlamentben, vagy olyan albánok, akik a nagy Albánia ideológiáját követik, úgy szintén. Egyesek a történelmet, az igazságot meghamisítják, Európa csak passzívan szemléli ezeket az eseményeket. Itt Görögország elemi érdekeiről is szó van. Azt hiszem, hogy cselekednünk kell itt ebben a házban. Brokkor következik. Madame. Elnök asszony, a tanács és a bizottság tisztelt elnökei, hölgyeim és uraim, senki nem akarja a briteket megbüntetni, senki sem akarja megalázni őket. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unióban maradnának, mert mindig nagyon jó partnereink voltak. De most ezeket az érveket felhasználni, ez már önmagában is azt mutatja, hogy a Brexit már minden egyéb érvet elvesztett, ezért használják most ezt a retorikát. Azt gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően megállapodjunk a kilépési megállapodás alapján. Azt hiszem azonban, hogy fontos, hogy az alsóház döntésre jusson. Londonnak kell Londonnal beszélnie. Ez a brit nép útja a jobb jövő irányába, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen szükséges, hogy végre döntés szülessék, és ez mozgásteret nyit az Európai Tanács előtt, vagy egy hosszabb vitást kérnek, amely sem feltétlenül lehetséges a withdrawing agreements alapján. Ugyanakkor a parlamentnek kell döntenie, vagy a népnek kell dönteni a népszavazás, vagy újra választások révén ez a normális demokratikus út. Köszönöm. Szipel. Szipel asszony egy percben. Köszönöm szépen. Március 19-én láthatjuk ezeket az eseményeket, hogy valaki 20 év börtönt kapott és itt semmiféle, senki nem emelt szót az ENSZ részéről például, a libiai úgynevezett hivatás, hivatalos táborokban lezajlott kínzások miatt. Ugyanakkor a tagállamokban a humanitárius és keresztény értékeket is akár lábbal tapossák, mi nem hunyhatunk szemet, Félrenézünk, hogy az emberek meghalnak, Tusk uron se hallgatja ezt meg, a mentőket bünteti meg, a veszélyhelyzetben mentő embereket ott van a Dublini rendszer, amiről többséget döntöttünk, nem az emberek megmentését kellene büntetni, hanem az ember megvető ö, visszautasítását a segítségnyújtásnak. Hübner, one minute. Uh, thank you, Chair. Köszönjük Hübner asszony egy percben. Köszönöm elnök asszony. Kedves kollégák, már nagyon régóta az asztalon van ez a megállapodás, és most egy nagyon fontos héten vagyunk. Az alsóházban szavazások zajlanak, és ezeknek az eredménye meghatározó lesz, és a polgárok ettől tudják majd, hogy merre haladunk. A gazdasági és politikai bizonytalanság már maximális szintre emelkedett, és ezt nem az Európai Unió idézte elő. Az Európai Unió intézményei olyan biztonságot próbáltak nyújtani, amilyet csak tudtak. A Strasburgi megállapodás, amelyet múlt csütörtökön fogadott el az Európai Tanács, még egy jogbiztonsági réteget adott ennek az egész folyamatnak. Tehát hadd zárjam le hozzászólásomat azzal, hogy ha egy hosszabb halasztásról komolyan tárgyalni kezdünk, és hogyha pártok között vita indul az Egyesült Királyságban, akkor arra kérem a, a brit pártokat, hogy tartsák tiszteletben a polgárok kívánságait és a bizonytalanság hatásait rájuk. Leinen úr, egy percben. Az európai csúcs joggal nem csupán a Brexit-tel foglalkozott, és a vitán is láthatjuk, hogy milyen sok időt, energiát veszel ez a téma más fontos témáktól a napirendünkön, így például a klímavédelemtől, vagy attól, hogy hogyan kezeljük Kínát, mint világhatalmat. Ez összetartozik Kína versenytársunk a klímavédelmi technológiákban, ugyanakkor partnerünk a klímavédelemben. Világos stratégiája van az új technológiák kiépítését illetően, a napelemek vagy az akkumulátorok területén vezető szerepet játszik. Kérdés, hogy itt az Európai Unióban van-e stratégia a klímatechnológiákat illetően? Van-e iparpolitikánk ezen a területen a tároló technológiákat illetően? Autó akkumulátorokat állítunk elő az új technológiában, az acél, a cementiparban vannak új technológiáink, ugyanakkor Kína, ahogyan a csúcson is hangzott, partnerünk, de versenytársunk is egyben, és ez a tíz pont nagyon fontos pontot jelent, azt illetve, hogy hogyan is kezeljük Kínát. Védenünk kell magunkat, anélkül, hogy protekcionisták lennénk. Köszönöm. Nos. Kelly úr, egy percben. Ahogy én összefoglalom a Brexitet, az úgy hangzik, hogy a Brexit megőrjít minket, és minden borzasztó oda is vissza, és nem tudunk megállapodni és egyetérteni. Reméljük, hogy az alsóházban a héten azért sikerül megállapodni. És figyelembe kell venni azt az egymillió embert, aki múlt hétvégén Londonban az utcára ment, Mm, és nagy különbség van a tüntetés és egy petíció aláírása között. Remélem, hogy az alsóház egy végső döntést tud hozni, és nem akarjuk azt, hogy a no deal forgatókönyv valósuljon meg. Bármi mással együtt tudunk élni, egy kilépéssel, egy halasztással, vagy bármivel, de ha nem döntünk, akkor továbbra is uralkodik majd a káosz, és mindenki aggódni fog emiatt. Farage úr ezt szórakoztatónak találja. Köszönjük, Sean. Dance úr, egy percben. Köszönöm szépen, ezt a szonettet nem tudtam egészen értelmezni, de megdöbbentőnek találom, hogy a kormányzó párt egyetlen képviselője sem szól, szólalt fel, mert rettegnek attól, amit a saját kormányuk művel, mert eh, természetesen eh, azok is eltűntek, akik a Brexitet támogatták Farazsó kivételével. Ez olyan, hogy az embereknek megígértek egy valamit, valami egészen más történt, és utána magánrepülőiken ide repülnek eh, Strasbourgba. Farazs úr, ön soha nem vállal felelősséget azért, eh, amit tett a saját országával. Ön felelős azért, eh, hogy az ön nemzetét megalázzák, senki más. És itt az ideje, hogy ön és a többi Brexit támogató felelősséget vállaljon azokért a hazug kampányokért, amelyeket folytattak. És amit Tusk szeretnék mondani, köszönöm a szolidaritásról szóló üzenetet, ezt nagyon jól fogadtuk. Valóban az Egyesült Királyságban komoly Európa párti mozgalom van, mi a megfelelő oldalon állunk, és még egy ügyrendi kérdést hoznék fel. Betten úr árulónak hívott minket, és ez teljesen elfogadhatatlan ebben a parlamentben, bármilyen parlamentben, és bocsánatot kellene kérni ezért. And the House supports you. Mr. Rangel, one minute, please. Rangel úr, egy percben. Káro, chefe das negociações... Kedves Elnök úr, Barnier úr, az első dolog, amit ki kellene emelni a brit parlamentnek ma, hogy az egész Európai Unió jó hiszeműen kezelte ezt a brit ügyet, és ezt Farage tudja. A második dolog, amit szeretnék itt nyomatékosítani, hogy a Brexit kérdés nem egyszerűen tárgyalási kérdés. Itt a britek, az európaiak jogairól van szó, Nagy-Britannia, illetve az Európai Unió területén. De nem csupán erről van szó, hanem a vállalatokról, a helyi polgárok helyzetéről, és ez a megközelítés hiányzik, mert továbbra is hagyjuk, hogy fennálljon az instabilitás a polgárok, illetve a vállalatok számára. Én Algarve-ban jártam a brit ö, idegenforgalmi szervezetekkel, és elmondhatom, hogy a mai vitánktól függetlenül ebben a pillanatban több százezer vagy akár több millió ember szenvedi meg a bizonytalanságot, a stabilitás hiányát, és ezzel kockára tesszük a vállalatok vagy a polgárok életét. Obrigado, presidente Szilva Pereira egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A tanács jól döntött azt illetően gyakorlatilag meghosszabbítja a Brexitet. Az 50-es cikk értelmében csak egy rövid hosszabbításról van szó, május másodikáig. Ha a megállapodást elfogadja az ház, akkor ez nem történik meg, és Nagy-Britannia maximum április 12-ig rendelkezik idővel, hogy az a jövőjét meghatározza. És mindez jó okkal történik, mert az EU nem fogadhatja el, hogy a Brexit problémája beszennyezze az európai parlamenti választásokat. Itt egy jogi háborúról is van szó, egy legitimitási válságról az európai parlament esetében, amelyet meg kell választani. Ez kihat az Európai Parlament összetételére, és van itt egy záradék, mely szerint az Európai Parlament új összetétele csak akkor lép hatályba, ha a Brexit jogilag ö, hatályossá válik. Erre kell most gondolnunk, ha a megállapodást nem fogadják el, és eltávolodik a Nordil forgatókönyve, ahogy remélem, akkor csak az 50-es cikk értelmében való hosszabbításnak van értelme, amely lehetővé teszi, hogy a britek részt vegyenek a választásokon, és így a Nagy-Britannia egy új stratégiát határozhat meg a jövőjére nézve. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló, de semmiképpen nem utolsó sorban, és Ashworth úr, és hogyha ez az utolsó beszéde, akkor kap még fél percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tusk úr Elnök úr, egy millió ember nevében, akik a londoni utcákra vonultak, és azon 6 millió ember nevében, akik aláírták a petíciót, és azon 63 százalék nevében a brit populációban, akik nem szavazták meg a Brexitet, szeretnék köszönetet mondani önnek, és szeretnék a parlamentnek is köszönetet mondani a támogatásukért, és szeretném megismételni, hogy Nigel Farage nem képviseli azt a 63 százalékot. És hadd tegyem még hozzá, hogy most már több mint 25 éve egyetlen brit miniszterelnök sem magyarázta el a polgároknak, hogy mit tesz valójában Európa, melyek az előnyei, és hogy ez miért fontos. Soha sem szólaltak fel a hamis állításokkal szemben, és soha nem vállaltak felelősséget a tanácsban hozott döntésekért. És a brit sajtó ezért 20 éves kampányt folytatott a populisták érvei alapján, hazugságok és <clears throat> hamis állítások alapján. És ennek most látjuk a következményeit. Az Egyesült Királyság olyan megosztott, mint soha korábban, és az alsóház válságban van. Úgyhogy a Brexit legyen mindenki számára egy elrettentő példa. Európa népeinek azt mondom, hogy önök az a generáció, amely a leghosszabb ideje él békében, és amely a legmagasabb szintű jólétet tapasztalta meg. És ezt soha nem szabad szem előtt éveszteni, ezért küzdeni kell, ezt minden nap meg kell védeni. Köszönöm. Köszönjük, Ashworth úr. Úgy gondolom, hogy jól döntöttem, amikor hagytam, hogy folytassa a beszédét, és azt gondolom, hogy a figyelmeztetése értőfülekre talált, eh, mindannyian megértéssel és szeretettel vagyunk az ön hazája iránt. A Catch the Eye során azonban mindenki csak egy percet kap, Sojdrova asszonyjal kezdünk. Köszönöm azt kell, hogy mondjam, hogy Ashworth úr után megszólalni nem könnyű feladat. Nagyon nagy tisztelettel, figyelemmel hall, hallgattam azt, amit ön mondott, és minden brit eh, polgárnak meg kéne hallania ezt a személyet, e-, ezt a beszédet. Eh, kétszer szavazott már a brit parlament, eh, és egy teljes Brexitet akarnak nem mi döntünk a britekről, a britek döntenek ebben a kérdésben. És én szeretném megköszönni Tusk úrnak azt, hogy beszélt arról is, hogy előkészítik a Kína-EU csúcs találkozót, és említette külön az emberi jogokat, hiszen a minden kereskedelmi megállapodásnak része kell, hogy legyen az emberi jogi fejezet az Európai Parlament többször sürgősségi anyagokban is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, ami pedig Macron, túl, Macron urat illeti nem igazán értem, hogy mi, mi, mit is akart. I am to take every... López Aguilar úr egy percre kapja, megpróbálok egyébként mindenkinek időt adni. Köszönöm, elnök asszony. Tusk elnök úr nagyon sokszor sokan bíráltuk az Európai Tanácsot, de most jól döntöttek, a, tiz, a április 12-e egy fix határidő kell, hogy legyen. Egy kilépési tervre van szükség, de nem az Európai Unióból kell feltétlenül kilépni, hanem ebből a döntésképtelenségből. Milliónyi polgár vonult az utcára, de ö, senki nem ö, vonta még felelősségre azokat a demagóg embereket, akik ö, manipulálták a brit polgárokat. És egyértelműen ki kell mondani, hogy most van itt az ideje annak, hogy ne halogassuk ezt tovább. Szinte semmi másról nem beszéltünk mostanáig, de most az idő már ellenük dolgozik, egy üzenet az alsóháznak, döntsenek már, döntsék el, hogy visszavonják a Brexitet, vagy pedig kilépnek. Más lehetőség nincs. Köszönjük, mondja az elnök. Tomacsics asszony következik. Brexit Köszönöm, elnök úr. A Brexit teljes mértékben kaotikus eljárásnak mutatkozott. A britek mert ki, három év a kilépés mellett ö, szavaztak, és még mindig nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett mikor történik ez meg. A brit kormány nem képes a saját polgárai követelésének megfelelni, és az EU sem ö, ö, tartja fontosnak a nemzetek döntését. A brit elit is figyelmen kívül hagyja ezeket a történéseket, és mindezek tanulságok, melyekből nem tanultunk a Brexit üzenetet küld az összes tagnak, hogyha valaki a kilépés mellett dönt, akkor milyen következményei lesznek ennek, mi lesz a közös valutával. Azt hiszem, hogy mindannyian át kell, hogy gondoljuk ezeket, és ha így folytatjuk, akkor további hibákat követünk el. Nagyon köszönöm. Thank you, Madam Köszönjük, Valtmans asszony. Eh, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we hier een heel goed debat hebben gehad. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban remek vitát folytattunk a Brexitről. Farage úr, ezt már régen meg akartam mondani önnek, fejezze be a hazudozást, hiszen még ma is hazudozik. És Ashworth úrnak szeretem volna mondani, hogy ön helyes üzenetet mondott most. Azt hiszem, küzdenünk kell Európáért, meg kell újítanunk Európát. Ezt kell valamennyiünknek szem előtt tartani, és én ezt akarom valamennyien valamennyien kampányoljunk Európa mellett a választások előtt, és védjük meg Európát, tudjuk, hogy mit tesz értünk Európa. Köszönöm. Verkunen, one minute. Verkunen asszony egy percben. Arvoisa puhemies, Brexit on suuri tragedia. Köszönöm, elnök asszony. A Brexit nagy tragédia, és megmutatja, hogy mire is képes a populizmus. Valóban nagy problémánk van, ezzel ez megnehezíti a munkát az Európai Unióban, és nagyon fontos lenne, hogyha megoldásra jutnánk, mert a bizonytalanság most a legnagyobb probléma ebben a helyzetben. A Brexit tulajdonképpen konkrétát tette, hogy miről is van szó Európában, hogy szabadon mozoghatunk az Európai Unión belül, szabadon választjuk meg a lakhelyünket, a választások szabadon zajlanak, ugyanakkor minden szerződések értelmében történik, és ha ezek nem léteznek, akkor ezek az ügyek sem működnek Mert és ezt most sokan megértették. Nagyon fontos, hogy minden lehetséges forgatókönyvre felkészüljünk. A legfontosabb, hogy tartós megoldás jöjjön létre, egy új népszavazás, realista megoldás lenne ebben a helyzetben. Kaputór úr következik egy percben, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Én nem a Brexitről szólnék, hanem a klímáról. Gréta felhívása, több millió fiatal, akik tüntetnek a jövőjükért, ezt teljes mértékben fogta ez a plenáris, ugyanakkor a tanács sem foglalkozott vele. Elismerték annak szükségességét, hogy erősítsük meg a globális erőfeszítéseket a klímaváltozás leküzdésére. Ugyanakkor az európai csúcs nem tudott világos irányvonalat meghatározni a dekarbonizáció támogatására 2050-ig. Ezt a célt meg sem említik, csak alárendelik az ipari versenyképességnek és a tagállamok jellemzőinek, ennek a homályos fogalomnak, és a szuverenitásnak minden ország esetében, hogy saját energiamixét ő maga határozza meg. Bizonyos esetekben tehát megőrzik a szint a legszennyezőbb energiaforrások között a e, tudósok szerint már hatszor e, megszűnt az élet a Földön, ég a házunk, és még mindig azt gondoljuk, hogy valaki más okozta ezt a problémát. Köszönöm. Lukacsevska. Pani przewodnicząca, myślę, że nikt na tej sali... Elnök asszony, azt hiszem, hogy itt senki nem hisz abban, hogy a britek valós döntésre jutnak. Nem tudtuk ezt elhinni, hogy a populizmus ilyen teret nyer, és Farazsul szavai, amik itt elhangzottak, ez a verbális méreg terjesztés, eh, hát ez azt eredményezi, hogy ugye a brit gazdaság minden áldott nap hatalmas költségeket visel emiatt. Remélem, hogy a Brexit eh, ből végre levonjuk a tanulságot mindenki számára Európában. Ez tanulság lesz számunkra. Sokan álmodoznak az EU-ból való kilépésről, és az Európai Unióban továbbra is terjeszteni akarják ennek a mérgét. Remélhetőleg a következő választások után nem lesznek már populisták itt a plenárison, hiszen ők az EU pénzét használják, ugyanakkor az EU-t ősellenségnek állítják be. Pirinszki úr, mondja az elnök. Madam President. elnök asszony. Az ülés elején Tusk úr kiemelte a tanácsi következtetések egyik részét, amely úgy hangzik, hogy egy közös gazdasági térség az szükséges Európa jövője és jóléte szempontjából, és rámutatott arra, hogy az Európai Bizottság 2000 19 végéig egy hosszú távú jövőképet kell, hogy megfogalmazzon Európa ipari jövőjével kapcsolatban konkrét intézkedésekkel azok végrehajt, annak végrehajtására. Tusk úr, aki most elment, hozzáfordulok, jövő jön vissza, és Katainen úrhoz is fordulva arra kérem önöket, hogy figyeljenek oda, hogy mit jelent mindez. 2019 végéig bizottság egy hosszú távú jövőképet fog felvezetni. Ez nyilvánvalóan nem egy technokratikus új gyakorlat kell, hogy legyen, hanem eh, figyelembe kell venni Közép- és eh, Kelet-Európa eh, elipartalanodását, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, hogyha kiegyensúlyozottak akarunk lenni, akkor ezt a központi kihívást figyelembe kell venni. Ez érinti a munkahelyeket és az ipart is, illetve a mobilitás kérdésével is foglalkozni kell, Task úr itt arról van szó, hogy a kelet-európai szolgáltatásokat megpróbálják kiűzni a piacokról egyébként legitim szociális problémákra hivatkozva. Én szeretném, hogyha ön személyesen foglalkozna azzal, hogy hogyan fog ez az ipari jövőkép ténylegesen megvalósulni, hogyan fogja azt az egyik parlament megörökölni a másiktól, az egyik bizottság hogyan fogja végrehajtani, csatlakozva az előző szárbati képviselő. Ähm, Elnök úr, meghallgattam a vitát. Azt hiszem, sok a farizeus itt a házban, egyesek extrém módon azok. A britekre utalnak, ugyanakkor a parlament, illetve a tanács űzte ki a briteket. Görögország esetében minden vörös vonalat átléptek, hogy az EU övezetben tartsák ezt az országot, és Cameron megtagadta, hogy a szabad mozgás elvéről vitázzunk, és ha ez megtörtént volna, és Cameron választ kapott volna, akkor a Brexit egészen máshogy alakult volna. Ez a szabad mozgás vitte oda a briteket, hogy a Brexit mellett ö, szavazzanak. Most a farizeusokat hallom, Bulman úr, ön is hozzájuk tartozik, közéjük tartozik a vágyaival, meg Ferhostat úr, ezt nem lehet elviselni hogy milyen magas lóról beszélnek ezek az urak. A britek problémája az, hogy egy másodosztályú tagság között kell választanuk, vagy az ír konfliktus újra ö, kibontakozását között. Ez itt a gond nem tudjuk, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kimászni. A britek soha nem fogadják el a másodosztályú tagságot, hogy csak pénzt fizessenek be, a dolgokat ne irányítsák, és ne legyen szabadkereskedelmi mm, megállapodások. Ezért a briteket támogatni kell, hogy népszavazást tartsanak, és akkor ez a tisztelt ház és a tanács ki kell, hogy mondja, hogy igen, megfelelünk a követeléseiknek, a britek. Két perc felszólási időn van, elnök úr. Még egy utolsó mondatot hadd mondjak. A briteknek azt kell mondani, hogy igen, örömmel látjuk önöket, és joguk van a szabadságokat úgy szabályozni, hogy akarják, és akkor majd visszatérnek. Epitideos úr következik, mondja az elnök. Eh, eh, elnök úr a brexit témáját tárgyaljuk az európai parlamentben. az elhibázott politikáért fizetünk fizetnek a vállalatok. Itt komoly témákról van szó. Ahelyett, hogy megpróbálnánk az elkövetett hibákat kiavítani. Az a helyzet, hogy a, ehelyett a brit népet alázzuk meg és büntetjük meg ugyanolyan szellemmel, ahogyan Magyarországot, Lengyelországot próbáltuk megbüntetni a hetes cikk keretében, és ezen szellemiséggel Görögországot és a görög népet is büntetik tovább, melyet a nyomorúságba taszítottak a különböző megszorítási programok. mindig szankciókról, büntetésekről beszélünk, ez itt a filozófia, és két hónap elteltével itt az Európai Parlamentben megkezdődik a nemezis, a görögök bosszúja. Spiráki képviselő. Köszönöm, eh, elnök úr ahogy ön is megtanulhatta az édesanyjától, az ókori görögök is minden rosszban próbáltak valami jót találni. Nézzük a Brexitet. Amit itt látunk, az a populizmus, a hazugságok és a félrevezetés gyümölcse Farázs úrtól, illetve pajtásaitól. Brexit miről is szól? annak a veszélyét mutatja, hogy hogyan reagálnak az emberek erre a populista divatra. Nekünk meg kell adni minden lehetőséget a briteknek, hogy választhassanak. Nem akarjuk, hogy maguknak kárt okozzanak, nem akarunk eh, rendezetlen, zavaros viselkedést látni. Eh, nekünk meg kell mutatni, hogy eh, mi az Európai Parlament lehetőséget biztosítunk a briteknek arra, hogy világosan eh, kifejezzék az akaratukat, és ez eh, adott esetben a második eh, népszavazást is kell, hogy jelentse. Grappini asszony. Grappini asszony. Honorable Jurek. Jurek képviselő úr. E, Pan przewodniczący Weber mówił tutaj, że skoro Weber úr szót ejtett a hetes cikről, Azt mondta, hogy ezen cikk nem hozza meg a kívánt eredményt, és nem fegyelmezi elég az európai államokat. És azt mondta, hogy e, helyett mást kellene találni. Vannak itt olyan eredmények, amelyeket a tanácsövendőbeli elnöke óhajtott volna. Itt talán a tagállamok álláspontját kellene elismerni. Tudomásul kell venni, hogy az EU szerződés nem tesz lehetővé könnyű döntéseket, amelyek meg akarják osztani Európát. Weber úr, aki a jogállamiságot nem tartja fontosnak, aki a tagállamok véleményét figyelmen kívül hagyja, aki a kisebbségek véleményét nem veszi figyelembe, Nos, kérdés, hogy annak az egység fontos-e? Épp elég a megosztottság, nem szabad ezeket tovább mélyíteni. Emelsel Barnyi. Barnyi úr kap szót, főtárgyalóként. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! A fontos vita végén, ugye mind a kette Juncker elnök úrral, Katainen úrral eh, meghallgattunk mindenkit, nagyon odafigyeltünk, és eh, szeretnék néhány szót szólni én is. Eh, köszönöm Donátusz úr meghívását amikor is részt vettem és felszólalhattam az Európai Tanács ülésén, és el tudom mondani azt, hogy ez a Brexit-tel kapcsolatos rendkívül kivételes tárgyalás sorozat az végig, ezt végig jellemezte az összes vezetőnek a súlyos felelősségvállalása és felelősségvállalási hajlandóság, akik részt vettek ebben a tárgyalásban. Majdnem két éve kaptam meg ezt a megbizatást Juncker elnöktől, Tusk elnöktől, illetve a parlament bizalmával együtt, hogy vezessem ezeket a tárgyalásokat. Két éve én is, ahogy önök is legfontosabb dolognak azt tartottam, hogy odafigyeljünk a polgárok jogbiztonságára. Ez volt a prioritásunk Manfred Weber, Galtieri, Verhofstadt, Bulman eh, és egyéb képviselők is erről beszéltek. Ez a prioritás, amit a polgárok jogainak adtunk. Ugye fél millió polgár, aki európai polgár, aki az Egyesült Királyságokban él és dolgozik, és aki Farage úr részt vesznek, akik részt vesznek az ön hazájának gazdaságában, illetve e, több mint egy millió brit polgár, akik az Európai Unió országaiban élnek, nekik akartunk megadni, akartuk megadni a jogbiztonságot, ugyanakkor ez ugye a megállapodás fényében valósulhat meg, ez egy hipotézis, de mindenképpen ez marad a prioritás eh, a no deal esetén is, és meg fogjuk találni a módját annak, hogy garantáljuk ezeket a jogokat. Az elmúlt két évben én mindig is tisztelettel fordultam az Egyesült Királyság iránt. Nagy csodálattal adózom Nagy-Britanniának, és ezt sokszor ki is fejeztem. E, tisztelem a kultúráját, a történelmét, e, tisztelek államférfiakat és nagy politikus asszonyokat, akik vezették Nagy-Britanniát a 20. század legsúlyosabb pillanataiban is. És Ebben a tisztelettel fordultunk mindig az országhoz. Nyilván ez magában foglalja a tiszteletet a brit nép döntése iránt is. Sajnáljuk ezt a döntést, de tiszteljük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy világosan, módszeresen, rendszeresen eh, végrehajtsuk ezt az akaratot. Senki nem akarja ellopni Brüsszelben önöktől a Brexitet, és nem akarja felülírni a brit nép akaratát. Ugyanakkor nem Brüsszelben döntik azt el, hogy elhagyják-e az Európai Uniót. Önök döntik ezt el, és önöknek kell felelősséget vállalni a következményekért is. Senki más ezt nem fogja megtenni. Az elmúlt két évben tehát eh, tisztelettel próbáltuk megvalósítani, végrehajtani ezt a döntést. Legutkó úr sajnos nincs itt, eh, hogy hallja a válaszomat. Az elmúlt két év során egyetlen pillanatban sem változott meg az én hozzáállásom, és semmilyen módon nem akartam revansot venni, vagy megalázni Nagy-Britanniát, sőt épp ellenkezőleg McGuinness eh, asszony is említette, Nicholson úr, Sean Kelly eh, úr is. Mindig meghallgatom az ír képviselőket, Anderson asszonyt, vagy eh, Dodds asszonyt, mindig meghallgatom őket. Két év óta konkrét operatív megoldásokat akarunk találni erre a legsúlyosabb Brexit problémára, ami az ír határ kérdése és figyelembe kell venni a stabilitását és békéjét ennek a, a szigetnek. A belfasti megállapodás óta 20 éve ez a béke kitart. Ez, ez a mi célunk, hogy ez folytatódjon. Nicholson úr csak néhány dolgot a no dealről. Minden szerárió alapján életben marad a nagypénteki megállapodás, és ez Egyesült Királyság társgarantora marad, védnöke marad ennek a megállapodásnak, annak betűjét és szellemét is betartja, betartva. A bizottság minden technikai anyagi segítséget megad Írországnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek a kihívásnak megfeleljen, tehát tehát ez a nagypénteki megállapodás az alapja annak, hogy el akarjuk kerülni a kemény határ visszajöttét, ugyanakkor a mi belső piacunkat is figyelembe akarjuk venni, tiszteletbe akarjuk tenni, mint ahogy ugye a brit belső piac védelme érdekében is valamilyen ellenőrzést be kell vezetni. E, tehát ilyen módon Folytattuk ezt a tárgyalást, miközben tudjuk, hogy nincs hozzáadott értéke a Brexitnek. Farage úr sem tudta soha bebizonyítani, hogy a Brexitnek milyen hozzáadott értéke van. Senki nem volt képes erre ebből a szempontból. Ez egy negatív tárgyalás abban az értelemben, hogy mindenki veszít. Lose-lose. Mi intelligensen egy olyan megállapodást akartunk találni, amely a következményeket korlátozza. És Rodriguez asszony is mondta, nagyon fontosnak tartom, olyan sok teendőnk van a Brexiten kívül is, vannak pozitív programpontok, amelyeket meg kell valósítani, és amiről majd Katainen úr beszélni fog. Ezek is számítanak. És ez a pozitív jövőképben nyilván az a vállás, amit most itt a lehető legrendezettebb körülmények között akarunk végrehajtani, hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy erős kapcsolatok alakuljanak ki Nagy-Britanniával, ezzel a nagyországgal. Szövetséges marad, barát marad, partner marad az Európai Tanács döntéséről végezetül még annyit, hogy ez egy súlyos döntés volt, amelyel előre láthatatlan eseményekre kellett reagálni. Ezt a döntést úgy tekintjük, mint kifejeződését annak az akaratnak, hogy Egyesült Királyság a szuverenitásával élve döntsön a saját sorsáról, vállalja a felelősséget azért. Dönthet így vagy úgy. Az Európai Tanács ugye ezt a két lépcsős halasztást, ugye az áprilisi-májusi dátumokkal azért adta meg, hogy lehetősége legyen az Egyesült Királyságnak arra, hogy felelősséget vállaljon saját sorsáért. Most ennek az országnak a feladata, hogy ezt megtegye, és eldöntse, hogy milyen jövőt akar. És meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket. Ugyan akkor ez nem egy kereskedelmi megállapodás, ez nem egy alkudozás volt, nem így álltunk ehhez a tárgyaláshoz. Ez egy kilépési tárgyalás volt, Nagy-Britannia ki akar lépni, a Vámunióból ki akar lépni az egységes piacról, nyilván ennek megvannak a, fel, a, a következményei, amivel számolni kell, de minden lehetséges még április 11-ig, ez, ennek a döntésnek azonban lesznek következményei, és ezeket a döntéseket Nagy-Britanniának felelősség teljesen, szuverén módon vállalnia kell. Ezt a lehetőséget nyitotta meg számára az Európai Tanács döntése. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Mr. Barnier. Köszönjük szépen, Barnier úr. Most Katainen úr, az Európai Bizottság alelnöke következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Bár a vita majdnem kizárólag a Brexitre koncentrált. Én most nem erről fogok beszélni, mert a főtárgyaló Michel Barnier már mindent elmondott, ami lényeges volt. Szeretnék most néhány más felvetésre reagálni, amelyek szintén a tanács napirendjén szerepelnek, például az iparpolitika, illetve az EU-Kína kapcsolatok. Az iparpolitikáról röviden. A biztos úr már elmondta, hogy egy szakértői csoport dolgozott az iparpolitika jövőjén. 2030 a céldátumunk, és ez a munkacsoport már több mint egy évet dolgozik ezen. Én társelnöke vagyok ennek, Biankowska biztossal együtt, és konkrét javaslatokkal nyáron fogunk előállni. Ez a dokumentum tehát a következő bizottság és a következő parlament feladata lesz. A cél az, hogy a legfontosabb elemeket megtaláljuk és modernizáljuk az európai ipart. Egy másik nagyon fontos téma az EU és Kína kapcsolata. Nagyra értékeltük azt, hogy a tanács odafigyelt a javaslatainkra, és sokat ezek közül meg is valósított. Ugyanis az EU és Kína egymás stratégiai partnerei és általában a stratégiai partnerek nem csak tárgyalnak egymással, hanem közösen is dolgoznak. És ez itt most ö, problémákba ütközött ez a helyzet. Nagyon sok mindenben egyetértünk a kínai hat.